tekintjük a 105 per 6-os szabálynak megfelelően a szakbizottság elnökök konferenciája tájékoztatott engem arról, hogy nincsen ellenvetés azzal kapcsolatban, hogy a TRAN bizottság javaslatát elfogadjuk, ne legyen végrehajtó intézkedés, hogyha a frakciók nem, nincsen, nem élnek ellenvetéssel, vagy legalább 40 képviselő nem él ellenvetéssel, akkor ezt az ajánlást elfogadottnak tekintjük. Egyébként pedig szavazásra kerül ez az ajánlás, ez a plenáris